A, az elnök két álláspontot kapott a tanácstól. Első olvasatban az egyik a pénztranszferekre vonatkozik, a másik pedig a pénzügyi rendszerek használatának megakadályozása pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozási célokra. A három hónap rendelkezésre, hogy erről a parlament nyilatkoztasson, ez holnap kezdődik május 1-én. Kezdjük az első napi rendi pont.